Holnap 12 órakor szavazunk a témában. Ezzel akkor most rátérünk a következő napi rendi pontra. A tanács és a bizottság nyilatkozatai, a cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban ez a téma. Az eszmecserét Bemen Nikolaj Nikolaj Bámen úr vezeti be a tanács nevében, valamint a bizottság részéről Pibax biztos úr. A soros elnökségnek adom meg először a szót. Mr. President, honorable members. Elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, tisztelt biztos úr! Hálás vagyok a parlamentnek azért, hogy megragadta a kezdeményezést és megszervezte ezt az eszmecserét, fel, és felhívta ezáltal a figyelmet erre a nagyon fontos kérdésre. Szeretnék különös köszönetet mondani ma Krista Sáldemóze, Simon Buzotilnak és Marisa Matthiasnak, amiért vezető szerepet vállaltak ebben az ügyben, és köszönöm szépen a parlament diabéteszel kapcsolatos munkacsoportjának a munkáját is, akik az állásfoglalás tervezetet elkészítették. Fáradhatatlanul működtek azon, hogy felhívják a figyelmet a, arra, hogy a diabétesz milyen kihatással van a polgárok egészségi állapotára Európa szerte. A krónikus megbetegedések általánosságban véve hatalmas kihívást jelentenek mind a páciensek, mind a hozzátartozók számára és a társadalom számára is. Ezért szükségesé vált egy új koordinált megközelítés és egy fokozott együttműködés ebben a témában. A legnagyobb kihívás ebben a kontextusban abból adódik, hogy tovább élünk manapság, és nem folytatunk mindeközben elég egészséges életet. Ez azt jelenti, hogy egyre több európai polgár betegszik meg diabétesben illetve más krónikus megbetegedésekben. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez milyen köre, körülményekkel jár. Egyre nő a nyomás az egészségügyre. Egy olyan helyzetben, amikor egyre kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra, és egyre kevesebben fizetik meg az egyre növekvő költségeket a közférában. És a diabétesz az egyik legsúlyosabb, legelterjedtebb krónikus megbetegedés. Európa szerte kb. 30 millió beteget diagnosztizáltak, Valószínűleg 40 millióra emelkedik ez a szám 2030-ig. Az Európai Unió tagállamainak egészségügyi költségeinek nagy arányát a diabétesz kezelésére költik, ez körülbelül 80 milliárd eurót telt, tesz ki, és ekkor még nem számoltuk bele ebbe az összegbe a komplikációk kezelésének költségét. Jelen pillanatban a diabéteszt nem lehet gyógyítani, a jelenlegi terápiák nem tudják megakadályozni a betegség súlyosbodását. Ugyanakkor a hosszú távú komplikációk veszélyesen zárható ki sok esetben. A diabétesz tehát egyre nagyobb terhet jelent, ezért foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, főként a prevenció, a korai diagnosztizálás révén, a megfelelő kezelés, a tájékoztatás és a kutatás révén. A prevenció, a megelőzés nagyon hatékony lehet. A WHO szerint a kettes típusú diabétesz a megbetegedések 85-90%-át teszi ki, és becslések szerint a megelőzhet, elérhető az esetek többsége azáltal, hogyha valaki megfelelően táplálkozik, rendszeresen mozog, tehát megfelelő életvitelt folytat. Mit tehetünk az Európai Unióban, hogy szembe tudjunk nézni ezzel a kihívással? Az egészségügyi kérdések főként tagállami kompetenciát képeznek, az Európai Uniónak csak korlátozott hatásköre van ezen a téren. Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy nem teszünk semmit, ölbetett kézzel nézzük az eseményeket. 2010. decemberében a tanács egy folyamatot indított el a krónikus megbetegedések kapcsán, felkérte a tagállamokat és a bizottságot, hogy vizsgálják meg a lehetőségeket a krónikus megbetegedésekre adott reakciók optimalizálására. Ez a folyamat szoros együttműködésben történik az érintett körökkel, és egy dokumentum lesz a végeredménye majd ennek a munkának. A munka jelenleg is zajlik, és a megfelelő tanácsi szervek a legmagasabb szinten kezelték az ügyet, várhatóan jövő éven zárul le a munka. A Dán soros elnökség teljes mértékben támogatja ezt a folyamatot, és elnöksége során a lehető legnagyobb erőrelépést próbálja majd elérni ezen a téren. A krónikus megbetegedések tulajdonképpen a Dán soros elnökség egyik legfőbb prioritását képezik az egészségügy területén. A az egészségügyi miniszterek informális találkozójának a napirendjén is szerepelni fog. Erre a találkozóra Dániában, is áprili, Dániában áprilisban kerül sor. Emellett egy konferenciát fogunk megszervezni a Dásoros elnökség alatt, április 11-én, 12-én Kopenhágában. Örömmel értesítem Önöket arról is, hogy az Európai Diabetes Fórum április 25-26-án kerül megrendezésre az idén. Sok-sok érdekelt kör, politikai döntéshozók, kormányzati szervek, civil szervezetek, különböző vállalkozások, vállalatok is képviseltetik majd magukat ezen a fórumon. A dánsoros elnökség nagyon büszke arra, hogy támogathatja és támogatja ezt a fórumot. Az elnökség meggyőződése, hogy nem csak a szakértők számára nyújt kapcsolatteremtésen lehetőséget mindez, tulajdonképpen a tanács munkafolyamatát is segíteni fogja ez a fórum. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt biztos úr, már igen számottevő intézkedéseket tettünk a krónikus megbetegedések kezelésére, beleértve a diabéteszt. A tanácsi munka az egyik szála ennek a nagy erőfeszítésnek, de többet tehetünk és többet is kell tennünk. A ma délutáni eszmecsere és a holnapi állásfoglalásról szóló szavazás mindenképpen felhívja majd a figyelmet arra, hogy milyen a kihívással is szembesülünk, és ezért nagy érdeklődéssel várom az önök hozzászólásait, és majd tájékoztatni fogom a tanácsot mindenről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük szépen a soros elnöknek, most pedig Pibax biztos úr kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt miniszter úr! Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek hogy vállalásokat tesz a cukorbetegséggel élő emberek életminősége javítása érdekében. Az Európai Bizottság osztja ezeket az algályokat, és 32 millió európai polgár, illetve családjuk szenved a betegségtől. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy elsősorban a diabetes okait kell felmérni. Az Európai Bizottság teljes mértékben támogatja azt, hogy önök felhívják a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki stratégiákat a kettes típusú cukorbetegség felszámolása érdekében, ahogy ez az állásfoglalásukban szerepel. Tudjuk, hogy nem minden fajta cukorbetegség megelősíthető, de a kettes típusú cukorbetegség esetében tudjuk, hogy mik a fő okok az elhízás, a fizikai tevékenység hiánya, a túlsúly, az utóbbi tíz évben meg kétszerezhetett a betegek száma. Az európai polgároknak a, több mint a fele túlsúlyos vagy obéz. 6 és 9 éves gyerekek között is már nagy az aránya az elhízottaknak, és ez növeli a kettes típusú cukorbetegség kockázatát. Ezért a bizottság arra koncentrál, hogy a fő okokat célozza meg a cukorbetegség elleni harcban. Túlsúly, obezitás, fizikai tevékenység hiánya. 2007-ben az Európai Bizottság kidolgozott egy stratégiát az táplálkozás és a fizikai tevékenység területén azért, hogy támogassuk többek között a cukorbetegség megelőzését is. Erősíteni kell a tapasztalatcserét a tagállamok között, összönözni kell a közös fellépést, a koordinált tevékenységet. Ide tartozik a közös megközelítés, például a fő élelmiszerek esetében, például a só felhasználása kapcsolatban is. Az táplálkozás, fizikai tevékenység, egészségügyi kérdésekkel kell foglalkozni, és ezekkel foglalkoznak a cukorbetegséggel foglalkozó szervezetek is. A bizottság ösztönzi az élelmiszer előállítókat, a médiát is, a kereskedelmet is arra, hogy megfelelő standardokat dolgozzanak ki. Másfajta szakpolitikáknak is foglalkoznia kell a kérdése. Adnék is példát erre. Uh, európai kutatási politika keres, keretei között a bizottság társfinanszírozója 340 millió ért, euró értékben a 6. és 7. kutatási keretprogramban a, a cukorbetegséget célzó kutatásoknak. Aztán 207 millió eurót fordítottunk a cukorbetegséggel kapcsolatos kutatásokra. Támogatjuk a kutatást és az innovációt azért, hogy a cukorbetegséghez kapcsolódó kérdésekkel általánosságban foglalkozzon. Egészséges táplálkozás, egészséges élet, például ez az egyik címszó. A cukorbetegséggel kapcsolatos kutatást koordinálni kell az Európai Unióban. Az Európai Unió mezőgazdasági politikájának a keretei között is az Európai Bizottság több millió tanulóhoz jutat el zöldséget, gyümölcsöt, ami szintén támogatja az egészséges táplálkozásra való nevelést. Egyéb kezdeményezéseink is vannak, például a fizikai tevékenység fokozása érdekében. Fontosnak tartom azt is, hogy az audiovizuális média szolgáltatások keretei között is az Európai Bizottság próbál nyomást gyakorolni arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a gyermekek a táplálkozás tekintetében. Támogatni kívánjuk a tagállami fellépést is a cukorbetegség ellenében és az európai képességeket is fokozni kívánjuk a cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépésben. Különösen koncentrálunk azokra a faktorokra, amelyek a gyermekeket érintik. A bizottság meg van győződve arról, hogy az új kutatási keretprogram és egészségügyi program is hozzá fog járulni a cukorbetegség kezeléséhez, megelőzéséhez, illetve hogy jobban meg lehessen érteni a cukorbetegség és más betegségek közti interakciót. Az önök állásfoglalása felhívja a bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelő nyomonkövetést biztosítsanak az, az EU szintjén a betegség terjedésével kapcsolatos témákban. Egy gondolkodási időszakot indítunk a tagállamokkal együtt és az érdeket felekkel együtt azért, hogy meghatározzuk azokat a területeket, ahol EU szintjén hozzáadott értéket lehet biztosítani a betegség felszámolása érdekében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság aktívan foglalkozik a cukorbetegség járványszerű terjedésével. Támogatjuk a tagállamokat a megelőzés, illetve a betegség kezelése területén. Az állásfoglalást tovább fogjuk tanulmányozni. Az Európai Bizottság egyetért az Európai Parlamenttel, a tekintetben, hogy többet kell tenni a cukorbetegség felszámolása érdekében. Például főleg gyerekeknél és kamaszoknál mindent meg kell tenni a betegség megelőzése érdekében hiszen megfelelő életmódot kell, hogy ösztönözzünk, és az is fontos, hogy a diagnózis, a lehető legjobban elérhető diagnózist tudjuk biztosítani, hogy korlátozni tudjuk a komplikációkat és a társuló betegségek fellépését. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy több hozzáadott értéket lehet biztosítani, hogyha a munkát, a kihívásokra koncentráljuk, például az elhízás kérdésére, és nem pedig egyedi betegségekre koncentrálunk egyedenként. Az elhízás, ha foglalkozunk, akkor foglalkozunk a cukorbetegséggel, de foglalkozunk egyúttal más kronikus betegségekkel is. Ezért a bizottság horizontális, holisztikus megközelítést támogat, és nem pedig specifikus stratégiákat akar kidolgozni az egyedi betegségek számára. Ebben az ellenben a bizottság tudomásul veszi azt, hogy az állásfoglalás felhívja az Európai Bizottságot arra, hogy dolgozzon ki és hajtson végre egy cukorbetegséggel kapcsolatos stratégiát, és kövesse nyomon a fejleményeket ezen a területen. Biztosítani kívánom önöket arról, hogyha a risk, a kockázati tényezőkkel foglalkozunk, ha támogatjuk a tagállamokat, akkor így a bizottság megfelelő szerepet tud játszani a cukorbetegség elleni harcban. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Szeretném felhívni a vita résztvevőjének figyelmét arra, hogy 20 órakor meg kell szakítanom az ülést abban az esetben, ha addig nem végeznénk ezzel a napi rendi ponttal. Most a frakciók felszólalói következnek. A sort Buzutil úr kezdi meg. Parancsoljon. Grazie, Sir President. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ezt a témát ma megvitatjuk, ugyanis két éve dolgozunk már azon, hogy ezt a vitát lefolytassuk, és hogy erről az állásfoglalásról beszéljünk. Ezért nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok, hogy kollégáimmal együtt sikerült elérni, hogy megbeszéljük ezt a témát. 32 millió állampolgárt érint a diabétesz. További két millió ember szenved diabétesben aki életük során több problémával is kell szembenézenek, ugyanis a diabéteszben szenvedőknek körülbelül fele nem tud arról, hogy diabéteses. Nem vagyok orvos, de azt azért mégis tudom, hogy nagyon komoly problémával kell itt szembenéznünk. Ezért ma itt úgy döntöttünk, hogy megbeszéljük ezt a problémát, ugyanis sok millió állampolgár ér, életét érinti ez a betegség, és az a feladatunk, kötelességünk, hogy eredményes megoldásokat találjunk számukra. Nagyon gyakran elhangzik, hogy a költségek terhe túlságosan magas. Ezért azt gondolom, hogy a diabétesz esetében ez az érvelés nem áll meg, ugyanis, hogyha sikerülne diabéteszt ellenőriznünk ma, akkor a holnap számára takarítanánk meg hatalmas összegeket. Ezért örülök, hogy a Dán elnökség prioritásként kezeli ezt a betegséget, és nagyon örülök, hogy a bizottság pedig egy diabétes stratégiát dolgozott ki, és arra támogatja a az államokat, hogy nemzeti stratégiát dolgozzanak ki. Nagyon szépen köszönjük. Most Sáldom, Sálda Móze asszony. Következik egy perc, 30 másodpercben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a biztos úrnak is, és a miniszter úrnak is. Nagyon jó hozzászólásokat, előadásokat hallhattunk, és köszönöm, hogy egyetértenek abban, hogy nagyobb szerepvállalásra van szükség a részünkről, ha a diabétesz elleni harcról van szó. 32 millió Európai Uniós polgár már ma diabétesben szenved, és további 32 millió polgár a diabétesz valamilyen előstádiumában van. A legtöbben a kettes típusú diabétesztől szenvednek, és az érdekes az egészben az, és ez már elhangzott, hogy a kettes típusú cukorbetegség megelőzhető. Ezért üdvözlöm azt, hogy ön is úgy gondolja, hogy többet kell tennünk ezen a téren. Természetesen fel kell tárni az okokat is, illetve fel kell lépni ezen a területen. Az elhízás területén kutatásra van szükség, meg kell nézni, hogyan lehet a polgárokat rábírni arra, hogy egészségesebb életmódot folytassanak, de a bizottság is tehetne többet, gondoskodhatna arról, hogy közösségi szinten bevezessünk különböző normákat az adatgyűjtésre, mind a diabetes, mind más megbetegedések esetében, hogy láthassuk, hogy egyáltalán történik-e előrelépés a különböző politikai kezdeményezések révén. Ami a tagállamokat illeti, nos, Bámenó, nagyon örülök, hogy a tanács vállalást tette arra, hogy foglalkozzon a témával, de a legfontosabb, amit tehetnek a tagállamok, az az, hogy a nemzeti cselekvési terveket aktualizálják, korszerűsítik a tagállamokban, hiszen ezáltal nem, az nemzeti szintű szerepvállalás is hatékonyabb lesz. Köszönöm szépen, hogy sikra szállnak az európai polgárokért. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Következő felszólalánk, Letford asszony. Köszönöm, elnök úr. A cukorbetegség szinte robbanásszerűen terjed, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a Dán elnökség, valamint a parlament itt is van persze Dán befolyás, támogatja azt, hogy specifikusan figyeljünk oda a cukorbetegségre. A egészségügyi kiadásunknak 10%-át képviseli, ez önmagában elég indok erre. A gyerekek és a, a kamaszok esetében sokszor nem diagnosztizálják a kettes diabetes fellépését, és ez komplikációkhoz vezetnek, vese, szívbetegséghez, vaksághoz. Ezek borzasztó betegségek, és nagyon költségesek is. Ahogy a bizottság megjegyezte, nem minden esetben megelőzhető a cukorbetegség. Azért ez a 10-15 százalék, amit említettek, akár kis babák is megkaphatják a cukorbetegséget. Horizontális megközelítés kizárólag azért ne jelentse azt, hogy az egyes fajta cukorbetegséggel nem foglalkozunk. Az egyik probléma, hogy az emberek egyszerűen elfogadják, azt gondolják, hogy elég, ha odafigyelnek az étkezésükre, ha megbetegednek. De sokszor a katasztrofális mellékhatások is borzasztóak, amiket említettem. Foglalkozni kell a kérdéssel, az, hogy csak a lusta életmód az okja, ennek azt sem fogadhatjuk el. Horizontális megközelítésre van természetesen szükség, de sokkal többet kell tennünk, és kérnünk kell a bizottságot arra, hogy dolgozzon igenis ki egy stratégiát egy EU tanácsi ajánlás formájában. Tehát nem feltétlenül horizontális megközelítéssel és mindkét fajta betegséggel kell foglalkozni. Nagyon szépen köszönöm. A Zöldek frakciója nevében Prépolz asszony kap szót. Ehm, köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament 2011. szeptember 15-én egy állásfoglalást fogadott el a nem fertőző betegségekről szóló ENSZ csúcsot követően döntöttünk arról, hogy Európának tennie kell valamit ezen betegségek terén. Volt egy parlamenti ülésünk is 2010. októberében. A diabetes munkacsoport, illetve a diabétesszel, rákos megbetegedésekkel, szív- és keringési rendszerrel kapcsolatos megbetegedésekkel foglalkozó munkacsoport a koordinációra helyezte a hangsúlyt. A megelőzés fontos és lehetséges, hiszen ismerjük az összes kockázati tényezőt az embetegségek esetében. Azért nagy sajnálattal látom, hogy csak a cukorbetegségre összpontosítunk újonnan. Elveszett a tavalyi állásfoglalás hozzáadott értéke. Vannak más nem fertőző betegségek is, ilyen a, a szív megbetegedései, a különböző légzőszervi megbetegedések, és így tovább. Ezekkel nem foglalkozunk. A, ezekkel a betegségekkel is foglalkozni kellene. Elnök, köszönöm szépen. A frakciók felszólalóinak sorát Matthias asszony zárja. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan már elhangzott, a diabétesz több mint 30 millió személyt érint Európában. Ezek olyan számok, amelyek valóban megerősítik, hogy egy járványról van szó, és szerintem igenis indokolt egy konkrét állásfoglalást készíteni ezzel a témával kapcsolatban. Most először történt, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a témával, és ez egy kollektív munkának az eredménye, ami természetesen a krónikus betegségekkel kapcsolatos munkát nem nullázza le, hanem megerősíti. Ugyanis 325 millió haláleset fordul elő a diabéteszel kapcsolatban évente, és ez a legfontosabb oka az amputációknak, a vakságnak, illetve a szívbetegségeknek. Ezért két fő aggályunk van. Az egyik, hogy elhangzik, hogy nem túl súlyos, és hogy, minden, hogy ezzel egy, együtt lehet élni. A második pedig, a második probléma az, hogy nincsen megfelelő stratégia a problémával kapcsolatban. Ezért a megelőző diagnózis, a korai diagnózis érdekében még nagyon sok mindent kell tenni, ezért azt gondolom, hogy ez az állásfoglás egy első lépés lehet ebbe az irányba. Nagyon szépen köszönöm. További felszólalók következnek. Szólásra jelentkezett Mazé Kukovics asszony. Egy percet kap, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm ezt az állásfoglalást, és üdvözlöm, hogy a Dán elnökség prioritást szán ennek a témának. A saját tapasztalatom alapján azt tudom mondani, hogy az Európai Tanács soros elnökeként megmondhatom, hogy nagyon pozitív az önök megközelítése, hiszen a problémára való figyelemfelhívás nagyon fontos egész Európában. Nem csak a kezelésről szólunk itt, hanem megelőzésről is a betegség esetében. Itt nagyon fontos a figyelemfelhívás a polgárok számára, ismerniük kell, hogy mit tehetnek a betegség megelőzése érdekében, illetve hogyha diagnosztizálták a betegséget, akkor mi a feladatuk. Mit jelent az, hogy életstílus kell változtatni? Nem csak azt jelenti, hogy gyógyszert kell rendszeresen használni, hanem ténylegesen az életmódot kell megváltoztatni. Lehetőséget biztosít ez a civil társadalom számára is, amely egyébként nagyon aktív ezen a területen, hogy fontos szerepet játszhassanak a polgárok érdekében a figyelemfelhívás területén, természetesen szakértőkkel együttműködve. Úgyhogy itt arra van lehetőségünk, hogy szinergiákat alakítsunk ki, és együttműködjünk minden felelőssel. Dank. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig Perelo Rodriguez úr szól hozzánk egy percben. Gracias, señor Köszönöm, elnök úr gazdasági válság, illetve költségvetés csökkentés idejében, amely a közegészségügyet is érinti, illetve hogy a közösségünkben egyre kevesebb forrás van árrendelkezésre ilyen betegségek megelőzésére. A tanács részéről egy ajánlásra van szükségünk, amely megmondja a tagállamoknak, hogy kutatásokra van szükség, illetve a forrásaikat fel kell használniuk arra, hogy életmódváltásra ösztönözze az embereket, annak érdekében, hogy az emberek egészsége legyen első helyen, kutatásokat végezzenek, koordinációt folytassanak, és követeljenek eredményeket a diabétesszel kapcsolatban, ugyanis a saját életüket biztosítják be ezzel. Egészen biztos, hogy akiknek ma problémáik vannak, azoknak reményt adhatunk, hogyha tanácsként, parlamentként, bizottságként az állampolgárok egészségével foglalkozunk. Kollége. Nagyon szépen köszönjük a kollégának. Szót kért Morkunait Mikuleninie asszony is egy percet kap, parancsoljon. Šiandien kalbame iš tiesų apie itin... Köszönöm szépen, elnök úr. ...pagrindinių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 mértéke, ami a cukorbetegségre vezethető vissza. Hogyha nem bánja, akkor kérném, hogy kezdje újra. Köszönöm. technikai probléma adódott. Nagyon fontos témáról van szó. A ENSZ közülés is megerősítette, hogy a cukorbetegség a négy halált okozó betegség egyike. Globális problémáról van szó, és járványszerű a betegség. 32 millió embert diagnosztizáltak az EU-ban, a teljes lakosság gyakorlatilag 10%-át érinti a cukorbetegség, illetve további 30 millió kockázati csoportba tartozik. Nem csak az egészségügyi probléma ez, hanem finanszírozási kérdés is. Az egészségügyi kiadások 10%-a kapcsolódik ehhez a betegséghez. Mindenképpen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy harcoljunk a cukorbetegség terjedése ellen, a megelőzést hangsúlyozzuk. Megfelelő tagállami stratégia az első lépés, tájékoztatásra van szükség a kockázati faktorok tekintetében, és többféle programokat, amelyek léteznek, koordinálni kell. Az egészségügyi politika alakítása is ide tartozik, kutatási programok, nem szervezetek fellépése. Buszutil úrnak, a fő előadónak szeretnék köszönetet mondani, hiszen fontos témára hívja fel az állásfoglalás a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm az összes felszólalónak. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Ki szeretne felszólalni? Anna Zaborszka az első felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Az állásfoglalás azt követeli, hogy a tagállamok politikáját hangolják össze, de nem említi az egyének felelősségét. Nincs mandátumunk ezt a felelősséget kikényszeríteni az egyének, az egyes személyek részéről, de úgy gondolom, hogy az egészségügyi biztosítási rendszernek valamilyen módon tükröznie kellene azt, hogyha valaki egészségtelen életmódot folytat. Tiszteletben kell tartanunk nyilvánvalóan szubszidiariatást, az egészségügy a tagállamok kompetenciájába tartozik. Szlovákiában például nem lehet a diabétesz elleni küzdelmet ilyen nagylelkűen finanszírozni, olyan nagylelkűen, mint ahogy az néhány gazdagabb országban történik. Úgy gondolom a legfontosabb az, hogy a tájékoztatottságot növeljük a diabétesszel kapcsolatosan. Judit Márkisz asszony a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm a miniszter úrnak és a kollégáknak is, amiért szóvá tették ezt a rendkívül fontos témát. Önök is tudják, valószínűleg, hogy az embereknek az egy negyede nincs is tisztában azzal, hogy cukorbeteg. 6 millióból 1 millió cukorbeteg nem is tud arról, hogy beteg. Nagyon fontos, hogy a megelőzés terén tegyünk valamit, az emberek otthon is tehetnek valamit ennek érdekében. Sok-sok innováció született ezen a téren, és nagyon fejlett a technológia. Jelenleg már az okostelefonok is képesek arra, hogy segítsenek az embereken, az emberek már jobban tisztában vannak azzal, hogyan kell bánni az, a gyógyszerekkel, a jövőben meg kell próbálnunk tenni valamit, és az ember otthon is megmérheti a vércukor szintjét, ez lehetőséget kínál arra, hogy egy technológiai megközelítést alkalmazzunk. Fontos, hogy ez a digitális agendába ban is említésre kerüljön. Fontos ezen felül, hogy könnyebb legyen a más országokban való hozzáférés az orvosi innovációkhoz. Ez hatékonyabbá, hatékonyabbá tehetné a dolgokat, és segíthetne azokon az embereken, akik nem is tudnak arról, hogy betegek. Köszönöm szépen, Busoly úr. Very much, yeah. Uh, Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, hogyha figyelemmel megvizsgáljuk a diabétesz jelenlétére vonatkozó adatokat, úgy az egyes, mint a kettes típusú diabétesre gondolkozók, teljesen nyilvánvaló, hogy komoly erőfeszítésre van szükség a cukorbetegség elleni küzdelemben. A megelőzés a legfontosabb, a legjobb megoldás, hatékonyság, illetve költségek megtérülés szempontjából, főként a diabétesz esetében, de más krónikus betegségeknél hogy sokkal hasznosabb, hogyha megelőzésre összpontosítunk, nem pedig a betegség kezelésére. Az egészséges életmód különösen fontos ebben az esetben. Ami pedig a kutatás problémáit illeti a 2012-es horizonttal kapcsolatban nagyon jó lehetőség ez a rendszer javítására, illetve a diabétesz elleni küzdelem finanszírozására és a megfelelő európai stratégia kidolgozására, amely a megelőzésre összpontosít, diagnózis szempontjából hatékony, illetve a lakosság tájékoztatása szempontjából. Köszönöm szépen. Georgios kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. A gyermek cukorbetegségről szeretnék beszélni, ezzel nem foglalkoztunk most részletesen. Ennek személyes oka is van, hogy miért választottam ezt a témát. Az unokaöcsém hat van, egyes típusú cukorbetegséget állapítottak meg nála. És mit is kell tenniük a szülőknek? A szülők, az édesapa próbálta felvenni a kapcsolatot a társadalombiztosítási intézményekkel, speciális felszerelésre van szükségük, hogy a cukorszintet mérjék a gyereknél. A dionízis követően, amikor a óvodát megkezdte a gyerek közszektorban, akkor nagyon nehéz volt a szülők számára, hogy meggyőzzék az ottani dolgozókat, hogy speciálisan foglalkozzanak a gyermekkel. Nagyon sok az előítélet, kevés az ismeret a betegségről, és a, így a kezelése kapcsolatban is nagyon sok a hibás információ. Nagyon ha keményen kell dolgoznunk a tájékoztatás területén. Egy olyan gyermek, aki cukorbeteg, ugyanúgy akar élni, mint a többi gyerek, ugyanúgy szeretne boldogan felnőni, mint a többi gyermek. Nagyon szépen köszönjük. Jaroszláv Páska, következő. Eh, Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót. A diabétesz terjedése nagyon komoly probléma a civil társadalom számára és olyan eredmény ez, egy olyan fejlemény, amit nem szabad kifelejtenünk. A kettes típusú diabéteszt a helytelen táplálkozás, illetve az elégtelen testmozgás okozza. Elsősorban a felnőtt lakosságot érinti, de most már a gyermekek körében is terjed. A betegség egyre bonyolultabbá teszi a betegek életét, egyre nehezebbé. Nekünk azonban a megelőzésre kell összpontosítanunk, a káros eh, táplálkozási szokások elkerülésére, illetve a testmozgás növelésére kell összpontosítanunk. A dohány vagy a szeszes ital szabályozásán túl arra ösztönözhetnénk a fogyasztókat, hogy egészségesebb termékeket fogyasszanak illetve a sporttevékenységet is ösztönöznünk kell a lakosság körében. Azt hiszem, hogy nagyon sok lehetőség van arra, hogy a táplálkozási szokásokat megváltoztassuk. Remélem, hogy a bizottság is hozzájárul ehhez. Yeah. Nagyon szépen köszönjük. Ezzel a spontán felszólalások sorát lezártuk, illetve még Miroslav Mikolászik szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr. A cukorbetegség az Európai Uniós tagállamokban egyre inkább elharapózik, 35 millió ember életét befolyásolja, ez azt jelenti, hogy a lakosságnak közel 10%-át érinti a betegség. A cukorbetegség ugyanakkor 325 ezer halálos esetért okolható az Európai Unióban, 5-10 évvel kurtítja meg az emberek életét, sőt az egyes típus esetében 20 évről is beszélhetünk. További 16%-kal fog növekedni a jövőben a megbetegedettek száma. A kezelési költségek az egészségügyi költségek 18,5%-át teszik ki az egyes tagállamokban átlagosan. Ugyanakkor EU-s szintű koordinációra igenis szükség van. Noha az egyes tagállamok kompenzáciájába tartozik ez a terület. Minden tagállamnak cselekvési tervet kell készítenie, és elő kell mozdítanunk az egészségesebb életmódot is. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a bizottság és az elnökség képviselőjét kérem meg, hogy zárják le a vitát. Pibax úr kapja meg a szót. Bars. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Ludford asszony, Papa Nikolaou képviselő helyesen említették az egyes típusú cukorbetegséget is. Egy sor téma kapcsolódik ide. Az első a korai diagnosztizálás, hiszen ez lehetővé teszi, hogy korán megkezdődjön a kezelés. A korai diagnózis témája, és Papa Nikolaou is ezt említette, a kronikus betegségekkel kapcsolatos gondolkodási időszak keretében kezelhető. Az orvosok esetében a képzés kell, hogy biztosítsa, hogy minél korábban megtörténjen, és hatékonyan a diagnózis egész Európában. A kettes fajta, kettes típusú cukorbetegséggel kapcsolatban, illetve a stratégiával kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottsági stratégia a táplálkozással kapcsolatban, az elhízással és az elhízáshoz kapcsolatos betegségekkel kapcsolatosan releváns itt, és nemzeti stratégiákra is szükség van ezen a területen. Úgy gondolom, hogy nagyon ö, jó volt ez a vita, és a bizottság többi, továbbra is harcolni fog a cukorbetegség ellen. Köszönjük szépen, biztos úr! Ügyrendé felszólalás, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak a bizocs, biztos úrnak szerettem volna elmondani, hogy azt hiszem, hogy félreértette Papa Nikolai urat, mert ő az egyes típusú diabétesről beszélt az iskoláskorú gyermekek esetében. A felszólalás arra vonatkozott, hogy az iskolák felkészültek-e arra, hogy egy diabétésztől szedmező, szenvedő gyermeket oktassanak. Azt hiszem, hogy a krónikus betegségek összemosása ezzel azt mutatja, hogy nem értjük meg egyáltalán a cukorbetegséget, főként az egyes típusú diabétesz esetében a gyermekek esetében. Biztos úr szeretne erre reagálni? igen, egyes típusú cukorbetegséget én így értettem, és természetes, hogy általános figyelem felhívásra van szükség, teljesen egyetértek a megjegyzéssel, és megértettem a felvetést. Ha még esetleg van valakinek kételje, kérném, hogy négy szem közt tisztázzák azokat. Most a tanács nevében Nikolaj Vámen szólalhat fel ismét. Herr Formann, ærede medlemmer af Europaparlamentet, herre kommissær tisztelt elnök úr tisztelt képviselő, tisztelt biztos úr szeretnék köszönetet mondani a kiváló vitáért nagyon fontos témáról beszéltünk és egyetelmű, hogy a cukorbetegségre és más kronikus betegségekre igenis nagyon oda kell figyelnünk. A tagállamokban ezt meg kell tenni, a bizottságnak meg kell tenni, és önöknek is itt a parlamentben ez a feladatuk. Szeretnék köszöntet mondani Buzotél úrnak is, és a többi jelentéskészítőnek, illetve állásfoglalás előkészítőnek azért, hogy nagy erőfeszítést tettek, és elismerték azt, hogy a Dán elnökség is jelentős erőfeszítéseket tett ezen a területen. A mostani trió, vagyis Lengyelország, Dánország és Cip, Dánia és Ciprus odafigyel erre a komplex problémára. És a Dán elnökség alatt úgy döntöttünk, hogy konkrétan a kronikus betegségekre koncentrálunk, és ezeken belül is a cukorbetegség kérdéseire. Az, hogy ma eljöttem önökhöz, természetesen én most a Dán kormányt képviselem, és ezzel is bizonyítani kívánjuk, hogy mennyire fontos számunkra ez a kérdés. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, hogy mindannyiunk számára lehetővé tették, hogy közös megoldást keresünk és találjunk mindenkinek a számára, akit érintenek ezek a betegségek. A bizottsága a parlamentet tagállamokkal közösen jobb életminőséget tudunk biztosítani azoknak a számára, akiket érint a cukorbetegség ma, és közös erőfeszítéssel el tudjuk érni, hogy több millió európai, illetve családja ne szenvedjen erről, ettől a betegségtől a jövőben. Ezért nagyon fontosnak tartom a mai vitát, folytatni kell a vitát, és meg tudom ígérni önöknek, hogy a Dán elnökség az időszak végére, illetve együttműködve a következő elnökségekkel minden meg fog tenni azért, hogy ezt a fontos témát az európai napirenden tartsa sok szerencsét kívánok az Európai Parlamentnek, a bizottságnak és a tagállamoknak is ehhez a munkához, és a problémával a jövőben is foglalkozni fogunk több millió európai polgár érdekében. Köszönjük szépen a soros elnökségnek, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában. Zárásképpen szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy négy állásfoglalási indítvány nyújtottak be a témával kapcsolatosan. A vitát tehát lezárom. A szavazásra holnap tehát szerdán 12 órakor kerül sor, most pedig 21 óráig berekeztem az ülést, utána pedig folytatjuk a munkát.